Okay, friends, uh, welcome. Rendben van, kedves barátaim. Üdvözöllek benneteket, szavaznunk kell, semmi más nincs a napi renden, csak a szavazás. Mindenkinél ott van remélhetőleg a szavazókártya is. És el is kezdjük majd ezt a 15-ös módosításra, ki van mellette, ki van ellene tartózkodók elfogadva. 295 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 295-öt, és akkor ezt ellenőrizzük. 295, ellenőrizzük kérem szépen in favor. Mellette, ellene. De a géppel szavazunk most. Rendben van. Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva 23 szavazat mellett. 16-os mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 296 nem, ez oka fogyottá vált, G kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. egy okafogyottá vált, 302 mellette ellene tartózkodok elutasítva. H. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 309 mellette ellene tartózkodók. Azt mondanám, hogy elutasítottuk, de nézzük, ellenőrizzük a 309-est, és megnyitom a szavazást egy a 309-esel kapcsolatban. Szavazást lezártam, elutasítva. 3-10 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 3, 11 eh, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva, mondom én. Ellenőrizzük a 3 11 est és megnyitom a szavazást, és lezárom a 311-essel kapcsolatban. Hát igen, elutasítottuk. 23-23 volt. Lépjünk tovább. 313 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva, 314 mellette, eh, nem, ez vissza, visszavonva, 315-ös is visszavonva, akkor nézzük a bizottsági szöveget, a második cikk első bekezdése mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. Uh, amendment 22, 22-es mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, ellenőrizzük a 22 Elnézést, kérdezi az elnök. 22-es. Ellenőrizzük a 22-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 26 szavazat mellett. 23-as a 321-essel együtt mellette, ellene, tartózkodó, elnézést nem látom, ellenőrizzük. A 23-ast a 321-essel együtt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 26-tal, 24 mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. Én azt mondom, hogy elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük a 24-est. Megnyitottam, lezártam a szavazást. Igen, elutasítva. 25 mellette, ellene, tartózkodók, azt mondanám, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük a 25-öst. Megnyitom a szavazást a 25-ösről. Lezárom. Elfogadtuk négy szavazattal. 322 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 324 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 320 nem, az egyes kompromisszum, i, i kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 342 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, Elnézést mondja az elnök, 342 okafogyottá vált, mert elfogadtuk a 309-est. Nem, nem fogadtuk el, mondja az elnök. A 342-es okafogyottá vált. 26 mellette ellene, tartózkodok elutasítva, 343 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 27 mellette, Nem, ez nem, ez, ez nincs szavazásra bocsátva. De mégis, mondja az elnök, 27-es, szavazunk a 27-esről mellette. Ellene, tartózkodok elfogadva. 344 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 345 okafogyottá vált, 346 szintén, 28. A 28-as a 347-essel együtt, erről együtt kell szavaznunk, de nem, ez most akkor erről sem szavazunk. J kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 354 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 355 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 356 okafogyottá vál, el kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 360 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 361 mell eh, nem, ez okafogyottá vált, Há 340 és 41-es ugyanolyan módosítások, ki van mellette, ellene tartózkodok elfogadva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 367 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodok elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodok, azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább. A 32-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 368 Erről nem szavazunk, de mégis szavazunk. 368 mellette. Ellene. Tartózkodok. Én azt mondom, hogy elfogadtuk. 33 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadva. Ó kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadva. 35 mellette ellene, tartózkodok elfogadva, 371 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 300 nem, ellenőrizzük a 371-es, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítottuk. Háromszázhetven mellette, tehát mellette, hetven mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. kettő mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. Harminchat mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 373 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 374 mellette ellene tartózkodok elutasítva, P kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 376 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 40-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, ellenőrizzük a 40-est. Lezártam a szavazást. Elutasítva. R kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 385 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Ellenőrizzük a 385-öt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elutasítva, elfog, elfogadva, mondja az elnök, javítja magát az elnök. T kompromisszum mellette,

Négy ugyanolyan módosításunk van itt. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartozkodok elfogadva. 402. négyszázkettő, négyszázhárom, négyszáznégy együtt mellette 402, 403, 404 ki van mellette, ki van ellene, tartózkodok elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. Ellenőrizzük a 41-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. A 41-essel kapcsolatban el van utasítva. 405-ös mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 406 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 407 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodok elutasítva. Ellenőrizzük a 42-est. A szavazást lezárom a 42-esről, a szavazást lezárva elfogadtuk a 42-est. Ú kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 411-es mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 412-es mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 413-as. Okafogyottá vált, V kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 418-as, a 419-essel együtt, ki van mellette, ellene tartózkodok elfogadva 420, a 421-essel együtt, mellette ellene tartózkodok elfogadva V kompromisszum, mellette ellene tartózkodok elfogadva X kompromisszum, mellette ellene tartózkodok elfogadva 428-as, mellette ellene tartózkodok elutasítva. Ellenőrizzük a 428-ast. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 429 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 430 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 43 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Ellenőrizzük a 43-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. A néppártiak egyre többen szavaztak. Lássuk az eredményeket elutasítva. Y kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 45 mellette, ellene tartózkodok, azt mondanám, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük a 45-öst. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 434 mellette ellene tartózkodok. Azt mondanám, hogy elutasítottuk. Nézzük az AA kompromisszumot mellette. Ellene tartózkodok elfogadva. AB kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. AD kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. A E kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 58-as okafogyottá vált, és a 458-as is, 59-es mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, AF kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, Hetvenes mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, AG kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, AH kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 87-es mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 88 okafogyottá vált, a I kompromisszum mellette, ellene tartozkodok elfogadva, 98-as, Kósa úr módosítója, aki van mellette, ellene tartozkodok elfogadva. 328 és 329-es együtt, ki van mellette, A 98-ast elfogadtuk, tehát a 328-329-esről is szavaznunk kell. Rendben. Akkor most a 328 és 329-esről ki van mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 330 és 331-es együtt, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 332 és 33 együtt mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 332 és 333-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást erről a kettőről, és ezzel elfogadtuk. 335 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 334 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, ellenőrizzük a 334-et, A néppártiak nem jeleznek készfeltartással. Most ellenőrizzük a 334-et. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 338, 339 együtt. Ki van mellette? Ellene tartózkodok elfogadva. 99 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. A J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. A K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 116 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, el kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 127-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, AM kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, AN kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, AO kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 139 mellette ellene tartózkodok elfogadva, AP kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 499, nem, erről nem kell szavaznunk. Nem, mégis 499 szavaznunk kell, ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodok elutasítva. Ellenőrizzük a 499-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32 szavazattal. AQ kompromisszum mellette ellene tartózkodok el, elfogadva, 150 mellette ellene tartózkodok elfogadva, AR kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, AS kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, AT kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, Nézzük a 162-est, mellette ellene tartózkodok elfogadva, AU kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, AV kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 175-ös mellette ellene tartózkodok elfogadva, AW kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 191-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, AX kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 510 okafogyottá vált, az 511-es is, a Y kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 522 mellette ellene tartózkodok elfogadva, Okay, we vote on amendment 337. Those 337-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 336 az okafogyottá válik, úgyhogy az A, Z kompromisszum jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. B, A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Z kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötötven hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 554 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 555 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük, az 555-ösről szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Most már lezártam a szavazást. Elfogadva. 231-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 232-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 233-as mellette Meg 32-eset ellenőrizzük rendben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 233-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 239 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 239-eset. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig a hármas módosító jön mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 240 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 241-es, nem, a 240-eset ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, a 240-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást, elutasítva. 241-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 242-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 243-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 243-asat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 245 mellette, ellene. Ellenőrizzük inkább. 245-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást. A 245-ösről szavazunk tehát. Akkor le is zárom a szavazást elfogadva. Jön az. Jön a négyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 249 és 250-es együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 251 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 252 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 254 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 255 mellett és a 256 és 257 együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 253-as mellett, ez okafogyottá válik, 258 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 259-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 259 esre szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítva. as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 261-es mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük, a 261-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos. Okafogyottá válik, jön a C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 267 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a hetest tehát, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 268 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. D. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. E. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 279 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 280 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 281 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9 mellette ellene elfogadva. 282 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettő mellette ellene tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elut- elfogadva. 289 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 291 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es okafogyottá válik. 292-es is, 293-as is, 294, a 294-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a módosított véleménytervezetről szavazunk, méghozzá név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 46 szavazattal. Köszönjük a jelentéstevőnek, Köszönjük a munkáját. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Vége van a szavazásnak. Next meeting. A következő ülésünk, emlékeztetnék mindenkit rá, 11-12-én lesz, április 11-12-én Brüsszelben, majd pedig április 26-án szintén Brüsszelben. Köszönöm.